meghallgatni. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2015 évi felülvizsgálati konferenciájáról. Federica Mogherini következik. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a vitáért. Ez egy rendkívül fontos téma. New Yorkban fogják tartani április 27-én kezdődik, és május másodikán lesz vége annak a konferenciának, amelynek a célja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása. A parlamenti meghallgatásom alkalmával októberben már elmondtam, hogy keményen szeretnék dolgozni ebben a témában, és a konferencia nyitó részében én is fel fogok szólalni. Ha nem tévedek, 2010-ben az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el ezzel kapcsolatban. Ez is segített abban, hogy kialakuljon az EU-s álláspont. Ez az első alkalom arra, hogy párbeszédet alakítsunk ki, és fontosnak tartom, hogy egységes legyen az álláspontja az különböző európai intézménynek különböző intézményeknek. Örülök annak, hogy a külügyi szolgálatot meghívják a szakbizottságokba, ahol ezt a témát tárgyalják. Ami pedig a konferencia sikerét illeti, különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban. A 2010-es cselekvési terv megvalósítási fokozatával kapcsolatban is különböző álláspontok érvényesülnek, ezeket elég nehéz összeegyeztetni. De ne feledjük, hogy számos regionális kérdés lesz még releváns a konferencián. Egyrészt az Iránnal folytatott tárgyalások, az Európai Uniónak ebben szerepe van, én magam is részt veszek ebben, és ezzel is szeretnénk azt demonstrálni, hogy igenis meg lehet oldani egy ilyen komoly kérdés diplomáciai úton, és ez mindenkinek az érdeke. És a tömegpusztító fegyverektől mentes idő, ö, térség kialakítása a közel-keleti régióban. A 2010-es konferencia legfőbb témája volt, ez még teljes mértékben nem valósult meg, és Köszönöm mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban munkálkodik. Jó lenne, hogyha mi hamarabb megvalósulna ez. Ami a leszerelési pillért illeti, a nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius hatásáról komoly konferenciákat rendeztek, egy nemzetközi konferenciát tartottak nemrégiben Bécsben. Egyesek jogi eszközökkel szeretnék ezt megakadályozni, mások egyéb eszközöket alkalmaznának, tehát a vita folyik. Az EU-nak, az EU tagállamai különbözőképpen gondolkodnak erről, mások az álláspontok, más kérdések mozgatják, vagy más érvek mozgatják a tagállamokat. Ahol nukleáris, az az öt állam, ahol nukleáris fegyvereket kell, vagy nukleáris fegyverek elterjedését kell megfékezni, ők egyetértettek abban, hogy átláthatóságot kell ezen, ebben a folyamatban biztosítani, ez rendkívül fontos része ennek a folyamatnak. Én úgy vélem, hogy a konferencia bár formálisan még nem alakítottuk ki az álláspontokat. Tehát úgy vélem, hogy a konferenciának a legfőbb célja, hogy megerősítse ezt a szerződést. A tagállamok közös álláspontját most alakítjuk ki. Nem egyszerű a helyzet, vannak NATO, vannak NATO tagállamok, a tagállamok között vannak semleges tagállamok, vannak olyan tagállamok, ahol uh, amelyek általában nukleáris megoldásokat támogatják, de azt hiszem már értünk el eredményt abban, hogy kialakítsuk a közös álláspontot. Úgy vélem, hogy a globális nukleáris fegyverek eltérének megakadályozásának egyik oszlopa ez a szerződés, és a nukleáris energia felhasználását felhasználása békés célokkal, nos ezt a témát is megfelelően szabályozná ez a szerződés, ha megerősítjük. A továbbiakban egy átfogóbb és kiegyensúlyozottabb megvalósítást kell támogatni, tehát a 2010-es cselekvési tervnek eh, tervet kicsit átfogóbban és kiegyensúlyozottabban kell megvalósítani. Az összes érintett országot arra fogjuk kérni, hogy teljesítsék a 2010-es ígéreteiket. Reméljük, hogy lesz egy közös jövőképünk arról a konferencia után, hogy ezt hogyan lehet végrehajtani. Most röviden az EU-s álláspontot szeretném kifejteni, amit már lehet tudni erről. De említettem, ez még nem a hivatalos álláspont, azt most alakítjuk ki. Nézzük a leszerelés kérdését. Elkötelezettek vagyunk a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásában. Ezen a területen előrelépést kell elérni. Tehát a, a nukleáris fegyverek globális raktárát kell csökkenteni. természetesen azoknak az országoknak van itt a legnagyobb felelőssége, ahol, ahol amelyek birtokában vannak nukleáris fegyvereknek. Az Orosz Föderációnak a start szerződést kell végrehajtania. A stratégiai, nem stra, stratégiai bevetett és nem bevetett fegyverek esetében is a leszerelésre kell törekedni. Ez a, az egész folyamatnak a legnehezebb része. A nukleáris fegyvereket birtokló államoknak volt egy konferenciája, ennek örülünk, ahol megvitatták a leszerelés különböző módozatait. Több oldalú, a több oldalú erőfeszítéseket kell a lefegyverzéssel kapcsolatban fokozni. A munkaprogramot a munkaprogramban nem tudunk megegyezni, és azt gondolom, hogy ez aggodalomra ad okot. A a maghasadásos, maghasadással, működő nukleáris fegyvereket, fegyverek gyártását mi hamarabb be kell, tartani, be kell tiltani, és erre egy nemzetközi szerződés lenne a legjobb módszer. Úgy gondolom, hogy mi hamarabb azt el kell érni, hogy ez hatályba lépjen. Nem csak diplomáciai módszerekkel, hanem pénzügyi segítséggel is elő kell ezt segíteni. A CTBT szervezetet 2006 óta segítjük pénzügyileg, és szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy ebben segítséget nyújtott a közös külügyes politika jegyében. vannak olyan államok, az a kettes mellékletben foglalt államok, akiknek a ratifikáció még szükséges ahhoz, hogy hatályba lépjön a szerződés. A világban továbbra is nagyon sok a kihívás a nukleáris fegyverek elterjedésével kapcsolatban, és fontosnak tartom, hogy ezt a rendszert, ezt a szerződést, ennek a szerződésnek érvényt szerezzünk, hiszen ez kell ahhoz, hogy szavahihetőek legyünk. Sok esetben szerződés szegést tapasztalunk, valószínűleg ezek önök is ki fognak majd térni. Ami a nukleáris energia békés felhasználását illeti, a szerződő feleknek joga, hogy kutatási célokkal, vagy a kutat, hogy kutatást végezzen a békés célú nukleáris energia felhasználásával kapcsolatban. Végül, és nem utolsó sorban, a nukleáris biztonságról szeretnék szólni. Fontosnak tartom az ezzel kapcsolatos csúcs folyamatot, amikor én magam is parlamenti képviselő voltam, és aztán miniszter, akkor ezt nyomon követtem. A nukleáris terrorizmus egyébként még mindig nagyon releváns. Erre a kérdésre természetesen továbbra is odafigyelünk majd. Pénzügyileg és máshogyan is támogatjuk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, és hálás vagyok azért, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta ezt a pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen, és kíváncsian várom a véleményüket. Köszönöm szépen, Mogherini asszony. Most pedig a frakciók szonokai következnek. Először Gáler úr a néppárt nevében két perce parancsol. Köszönöm szépen. Magasrangú képviselő, nagyon szépen köszönöm ezt az expozét. Azt hiszem, hogy ennél a témánál széles az egyetértés itt a házban. Nagyon lényeges, hogy ezt a konferenciát mi, európaiak is közös hátszéllel támogassuk, hiszen csak így lehetünk erősek. Bízom abban, hogy az iráni iráni tárgyalások során megszületik a megállapodás. Teljes szívvel tudjuk támogatni a 3 plusz 3-as csoportnak az elképzeléseit és munkáját, és amennyiben ezen a területen eredményre jutunk Iránnal, akkor ez összességében a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására mindenképpen pozitív hatással lesz. Azonban van egy ország, Nord-Korea egészen pontosan, és itt az atomtesztekre gondolok, amely nagy agályokat vetít előre. Nagyon fontos, hogy ebben az összefüggésben Kínával szoros kapcsolatban maradjunk, hogy fönnyenban meg tudjuk zabolázni a kísérleteket. Egy dolog, az ösztönzők megteremtését illetően elég rossz példát éltünk meg Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban ebben a kontextusban. Mert a 94-es budapesti megállapodásnak volt egy központi eleme, mely szerint Ukrajnának le kell mondani a, a nukleáris fegyvereiről, és közben garantálva lesznek a határai Oroszország az USA és Anglia által. Miközben most ugye nem igazán nézi magát ösztönözve Oroszország, hogy ezt betartsa. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy van egy pár ország, amely már azon gondolkodik, hogy nem lenne nagyobb biztosíték, hogyha rendelkezne atomfegyverekkel. Ez nyilván nem megengedhető, úgyhogy ebben a kontextusban is bízunk abban, hogy Oroszország visszatér a béke útjára. Köszönöm szépen. Most szocialisták és demokraták nevében Anna Gomes következik. Nos, 70 éve immár, hogy Nagasaki tragédiájára emlékezünk. A nukleáris arzenállal rendelkező államoknak a száma azóta csak tovább növekedett. Ez is oka annak, hogy az atomfegyverek elterjedését akadályozó atomsorompó egyezményhez kívánjuk csatlakoztatni a legtöbb országot. Itt Európában most egy stratégiai konfliktussal állunk szemben, és úgy tűnik, hogy nukleáris háború veszélye is fenyegethet. Egy atomhatalom, Oroszország gyakorlatilag megtagadja a budapesti memorandumnak a betartását. Aztán gondoljunk a közel-keletre, gondoljunk Észak-Afrikára, ahol úgy állami, mint nem állami erők lehetnek, vagy vannak eh, atomfegyverek birtokában. Úgy gondolom, hogy az atomfegyverek eh, ma már nem rendelkeznek eretentő erővel, és a proliferáció csak további proliferációt szült Tehát úgy gondolom, hogy itt van India és Pakisztán esete eh, is, vagy Észak-Korea esete, ezekkel is foglalkozni kell. Úgy gondolom, hogy az atomsorompó egyezményhez eh, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez Észak-Koreának is eh, csatlakoznia kell amíg az öt régi atomhatalom megtartja ugyanakkor az atomarzenálját, addig nem kérhetik másoktól sem a leszerelést. A helyzet az, hogy azok az államok, akik megtagadják a csatlakozást az atomsorompó egyezményhez, Izrael, Pakisztán, Irán, ezek akadályozzák meg az atomsorompó egyezménynek a hatékony alkalmazását a következő revíziós konferencia, áttekintő konferencia előtt szükséges, hogy előkészítsük a további államoknak a csatlakozását, és ténylegesen párbeszédet folytassunk ezekkel az országokkal. Az Európai Uniónak a diplomáciai erejét ladba kell vetnie, annak érdekében, hogy globális szinten eh, az energia termelés területén és más kérdésekben is kötelező érvényű vállalásokat eh, kapjon Köszönöm, köszönöm szépen. Dzsambászki képviselő következik egy beszél. Köszönöm, председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, на първо място... Elnök úr, kedves kollégák, magas szintű képviselőasszony, nagyon lenyűgözött a kitartása, és az, hogy eljött hozzánk ma a plenárisra. Köszönöm szépen. Viszont azt is elmondanám, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásról szóló szerződés az egyetlen olyan szerződés, ami a nukleáris fegyvereknek az elterjedését akadályozza meg. De ne felejtsük el az extrém, szélsőséges, terrorista berendezkedésű szervezeteket, amelyek egyre inkább megkaparintják az ilyen típusú fegyvereket, úgyhogy ezekre kell fókuszálnunk. Óriási veszélyt jelentenek ezek a fegyverek az emberiségre, de a nemzetbiztonságra is, sőt a stabilitásra és a biztonságra is, és a békére. Úgyhogy a nukleáris fegyvereknek az ellenőrzését lépésről lépésre sokkal komolyabban el kell végezni a nukleáris technológiának a békés célú felhasználása is ide sorolandó feladata, mert mivel nem szabad elfelejteni, hogy ez a legtisztább energia. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, azon tűnődöm, hogy ez a parlament az Atomsorompa Egyezménynek a felülvizsgálati konferenciáját miért csak egy eszmecserével illeti, és miért nem fogad el ebben az életfontosságú kérdésben egy határozatot, amely egy nagyon fontos jelzés lett volna az Atomsorompó Egyezmény a hiroshimai és nagasaki amerikai atombomba ledobásoknak a következménye volt, ugyanis az atom fegyver nem lehet politikai eszköz a jövőben sohasem. Ugyanakkor a hidegháború vége után két évtizeddel még mindig atomfegyverek szennyezik a világot. A polgárháború Ugrajnában is gyakorlatilag ezt a szerződést veszélyezteti. Úgyhogy most el kell vitatkoznunk azon, milyen szerepe lehet és kell, hogy legyen, illetve milyen szerepet akar magának az Európai Unió ebben a konfliktusban. Nyilvánvalóan a kemény vonalas politikusok mind a két oldalon ott vannak, és az elmúlt hetekben az öt nagy atomhatalom, Oroszország, Franciaország, Amerika, és a másik kettő egy egyezményt fogadott el, amiben a leszerelést helyezték kilátásba és támogatták a diplomáciai megoldást. Úgy tűnik, hogy ez nem nagyon érdekli ezt a házat, és a sajtó sem szentel figyelmet ennek a kérdésnek. Jól lehet az ilyen konferenciák pontosan eh, ezen öt ország között egy bizalomépítő intézkedésnek tekintetők, és gyakorlatilag erősítik való azt a törekvést, hogy valamennyien ténylegesen megtegyenek mindent a békéért. Úgyhogy itt most az észszerűségnek a hangját és az enyhülésnek a hangját kell erősítenünk, hiszen az atom fegyverek gyakorlatilag mindannyiunk életét fenyegetik. Köszönöm szépen, Szebályos kolléga következik a zöldek nevében. fru Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, nagyon örülök annak, hogy itt e kötelezettséget láthatunk a bizottság részéről, és én ezt úgy értelmeztem, hogy a biztos asszony a parlamenttel is szeretné a kiszé, az együttműködést kiszéle, kiszélesíteni, és szeretne akár egy parlamenti határozatban is ennek eredményét látni, ahogy az előttem szóló is mondta. Talán egy ilyen állásfoglalás meg is fog majd születni és nem az fog történni, mint az előző felülvizsgálati konferenciák esetében. Egy hogyha lesz egy közös határozat, akkor mi emögé be fogunk állni, és a Galler úr elmondta, itt egy széleskörű konszenzus uralkodik ebben a kérdésben a házban. Hát miért nem fejezzük akkor ki ezt a széleskörű konszenzust, és miért nem, kö, miért nem adjuk át önnek ezt eszközként, hiszen ez önt erősíti ebben a fontos munkában. Ahogy elmondta, az atomfegyverek elterjedését akadályozó szerződésnek az alkalmazását, javítani lehetne. Ezzel kapcsolatban a szakbizottságunkban volt egy meghallgatás, és ha jól értettem, akkor azt mondták ott, hogy az előfeltételek nem igazán vannak meg a szerződés szigorításához. Sőt, én azt úgy értékeltem ezt a vitát, hogy 15 éve gyakorlatilag folyamatosan csak azt állapítjuk meg, hogy a 2000 mm, 2010-ben elfogadott cselekvési tervet azt nem valósítják meg, vagy a 2010 előtti terveket sem valósítják meg. A tagállamok, ha a tagállamok ezt a szerződést fel akarják adni, az egy nagyon rossz jel. A kontinens déli és keleti részén nagyon-nagyon megváltoztak a viszonyok, úgyhogy meg kell reformálni a szerződést, hogyha ezt nem tesszük, akkor anarchia fog beköszönteni az atomfegyverek világában, ami egy veszély a világra nézve, úgyhogy kérem főképviselő asszony, álljon ki amellett, hogy közös álláspont alakuljon ki ebben a témában. Fontos, hogy felvállaljuk ezt a kérdést. Nagyon szeretném tudni, hogy hogyan látja itt a szerződéses reformnak az előfeltételeit és a szerződésnek a szigorítását. Gruppo. Köszönöm szépen, ez a FDD frakció nevében Hukem képviselő következik. Köszönöm szépen. A nukleáris fegyverek elterjedések magadról szóló szerződéssel kapcsolatban sok munkát végeztek már. A nukleáris arzenálokat is meg kell szüntetni, ez is része ennek a hidegháború vége, vége, vége, vége van, de ettől még a nukleáris fegyverek komoly veszélyt jelentenek a terrorista, terrorista, szolgál, terrorista szervezetek és akár államok is felhasználhatják a nukleáris fegyvereket. Látható, hogy a biztonságot egyik percről a másikra meg lehet törni. Nyilván vannak itt is olyan fanatikusok, fanatikusok akik szeretnék, hogyha centralizálnánk a tagállamok védelmét. De nagyon fontos a brit biztonság számára, hogy tagállami hatáskör maradjon a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló politika. Köszönöm szépen, Fronzulika képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony! Nézzük az alma szép oldalát. Nos, nem nagyon van előrelépés, ezért a 2015-ös konferencián nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Van egy nagyon pozitív, nem régiben megtörtént esemény, és ettől bizakodhatunk, hogy végre sikerül valamit elérni, az, miután Iránban megva, mióta Iránban megválasztották az új kormányt, velük elértünk bizonyos eredményt. Jó lenne, hogyha ennek alapján egy szerződést tudnak létrehozni, aminek, aminek szerves része egy cselekvési terv előretekintő szerződésre van szükség, amelyek nemzetközi jogszabályi normát biztosítanak. Átláthatóságra kell törekedni, és a nukleáris, nukleáris fegyvereket birtokló államoktól is ezt kell számon kérni. Nézzük az alma csúnya oldalát. A budapesti memorandumra már utaltak a kollégák, ez egy 94-es dokumentum, ez azt jelentette, hogy biztonsági garanciákért egy ország föladta a nukleáris fegyvereit, hogyha ezt nem, hogyha egy ország ezt nem tartja tiszteletben, akkor az azt jelenti, hogy semmibe veszi az egyezményt. Köszönöm. Köszönöm, Jurek úr következik. <clears throat> Tak jak musimy przeciwdziałać rozpowszechnianiu... Köszönöm szépen Nyilván az atomfegyverek terjedését meg kell állítanunk, fel kell venni ezzel a harcot, de ugyanakkor olyan országokkal szemben is fel kell lépnünk, akik a fegyverek használatával fenyegetőznek. A nukleáris fegyverek nagyon sokszor részét képzik a terrornak. Oroszország példáját vegyük. Van egy katonai doktrina, amely szerint a nukleáris fegyverek más országokkal szemben felhasználhatók háborús helyzetben. Úgyhogy önöktől, öntől azt várom, hogy az ilyen véleményeket erőteljesen illesi kritikával hiszen tagállamok ellen, Európai Uniós tagállamok ellen felhasználni a nukleáris fegyvereket, ez nem megengedhető. Egyértelműen ki kell mondani, hogy Oroszország nem használhat fel egy olyan országgal szemben, amely nem rendelkezik atomfegyverrel. Szeretném önöket is, és önt is biztatni, hogy egy ilyen kezdeményezést a következő konferencián terjeszen elő. Köszönöm. Kászaldó úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. MPT, CTBT, ezeket a rövidítéseket az európai polgárok nem ismerik. Csak azok, akik nemzetközi nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak. Azt hiszem, hogy leginkább azok az országok nem tartják tiszteletben a szerződést, akik a, legnagyobb gondot jelentik. Ott van India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael. so, soha nem ö, függesztették fel a nukleáris fegyverek használatát, nem semmisítették meg azokat ezek az országok. 2013-ban Oszlóban, vagy aztán Bécsben is volt egy ezzel kapcsolatos konferencia. Ez nem jelentett igazi előrelépést. Ahogy, az el, ahogy a főképviselő asszony is mondta, közös stratégiára van szükség, az összes tagállamnak egyet kell értenie. Főleg egy olyan pillanatban, mint a mostani, amikor Ukrajnában nagyon komoly konfliktus alakult ki. Ugyanakkor jogilag kötelező érvényű szerződésre van szükség. Örülnék, hogyha a parlament állásfoglalást fogalmazna meg. A CTBT-vel kapcsolatban CTBT kérdést meg kell oldani. A Marshall-szigeteken egyébként kísérleti projekt volt, szerintem ezeket a kísérleti projekteket nem szabad megengedni és jó lenne, hogyha az Egyesült Államok kárpótolná a károsult feleket. Köszönöm, Kofod képviselő. Thank you so much, um, and thank you so much, Vice President. Köszönöm szépen a nyilatkozatát a témához. Azt gondolom, hogy ma már nem szerepel az újságok címlapján ez a téma, de a korábbi generációk számára ez az volt, ma, még, pedig azt gondoljuk, hogy ez a régi időkhöz tartozó sztori a hidegháború idején volt jellemző. Nyilván azért ez nem teljesen van így, mert Ukrajnában gyakorlatilag Oroszországgal háborúban áll, és súlyos fegyvereket vetnek be. Az amerikai szövetségei, szövetségeseink úgy tűnik, hogy fegyverszállítással, éppenséggel az eszkalálás, eszkalációnak a visszafordítását lehet kieszközölni. Azt gondolom, hogy csak is komoly és szigorú ellenőrzésekkel lehet biztosítani, hogy nem élnek vissza a fegyverekkel, és az Európai Uniónak kell biztosítani azt, hogy ne alakuljon ki új konfliktus az atomsorompó egyezmény be nem tartása miatt. Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos csökkentési célokat ne rúgják fel. Bácsi Tész képviselő következik egy percben. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė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 tárgyalás nem lesz könnyű, Észak-Korea is kemény dió, nem lehet előre megjósolni, mi fog történni. Jelenleg egy újabb etap kezdődik, az ukrajnai válságra gondolok, és Oroszország viselkedésére. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásról szóló szerződés eh, még a hidegháborúból ered, és reméljük, hogy erőfeszítéseik gyümölcsözőek lesznek majd. Köszönöm szépen. Benny Fei úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt kollégák! kár, hogy a parlament úgy döntött, hogy nem ír állásfoglalást erről a témáról. A múltban, 2005-ben, 2010-ben is született már ilyen állásfoglalást, tehát nem fogjuk kifejezni a véleményünket. Pedig nehéz időszakot élünk, ott van az ukrán válság, ott vannak az Iránnal folytatott tárgyalások, azt gondolom, hogy jó lett volna, hogyha a parlament formálisan is támogatja politikailag ezt a dolgot. A nukleáris fegyverek elterjedésének meghatása szóló szerződés az Európai Unió külügy, külpolitikájára és hatására, hatással van. A jelenlegi padhelyzetből valamilyen módon ki kell lépni, gondoljuk csak el, hogy milyen humanitárius, humanitárius következményei lehetnek, következménye lehet a nukleáris fegyverek használatának, erről szólt a Bécsi konferencia is, jó lenne, hogyha ebből újra lendületet merítenénk. Köszönöm szépen, Benifei úr! Most következnek a spontán hozzászólások, Ward képviselő következik. Parancsoljon. Sorry, I thought you said Mr. Ward. Mr. Ward, azt hittem, hogy Ward urat szólított. No, a civil társadalommal nagyon szorosan együttműködöm, és ezért a az illetékes hatóságokat megkértük, hogy ezeknek a szervezeteknek az érdekeit is karolják fel. Tekintettel arra, hogy hány emberi élet forog kockán a az atomfegyverek kontextusában. 160 ország az e, írta alá ezt a szerződést, és a Bécsi kongresszuson én is ott voltam, ahol a humanitárius következményeit beszéltük meg, illetve ez szerepelt napi renden. A civil társadalmi szervezetek aggájai, illetve azon emberek aggájai, akiket ők képviselnek, mindenképpen figyelembe veendők az atomsorompó egyezmény megtárgyalása során. Köszönöm. Köszönöm. Jakovics képviselő következik egy percre. Pridružujem se onim kolegicama i kolegama koji su ovdje govorili. Köszönöm szépen, kedves kollégák! mindannyian egyetértünk abban, és arról beszéltünk egész idő alatt, hogy állásfoglalási indítványra van szükségünk a parlament részéről. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, amikor erről a témáról volt szó, megmutatta, hogy egy hangon beszél. És az atomfegyverek veszélyeinek tudatában van, nem csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy vannak olyan országok, amelyek arra használhatják esetleg fel az atomfegyvereket, hogy a demokráciá, demokratikus országokat fegyverezzék vele, hanem hanem azért is ezt gondoljuk, mert az egész világot veszélyeztetik ezek a fegyverek. Tehát szükségünk van egy állásfoglalásra, különösen, hogyha meghallgatjuk azokat az alapelveket, amelyeket Mogherini asszony hangoztatott. Csökkentenünk kell az atomarzenálnak a nagyságát, növelnünk kell az nukleáris biztonságot, és legalább az atom kísérleteket megakadályozó szerződést alá kellene írni. Köszönöm szépen. Most a nukleáris fegyverek leszerelése globális szinten is életfontosságú kérdés, létfontosságú kérdés. Fontos, hogy szigorítsuk tehát az atomsorompó egyezményt, és valamennyi aláíró állam azt végre ratifikálja. Nyilvánvalóak ennek az előnyei, és nyilvánvalóak a veszélyek. Itt szó szerint be kell tartanunk a, az előírásokat, meg kell akadályoznunk a további terjedését a nukleáris fegyvereknek. A NATO tagállamok a konvencionális fegyverek területén is túlerőben vannak, mégsem mondanak le az atomfegyverekről. Európában, Ázsiában atomfegyverek állomásoznak, jó lenne, hogyha, és ez megakadályozza azt, hogy a közel-keleten egy atomfegyvermentes övezet jöjjön létre. Obama két mércével mér, és az NPD egyezménnyel nagyon is kérdéses módon bánik. Ennek a tartalmát megkérdőjelezi és veszélyezteti a világbékét. Izrael Iránnal szemben nem írta alá az egyezményt, és gyakorlatilag így büntetlenül folytathatja az eddigi gyakorlatot, és ebben tettestársa az Európai Unió is, amit újra és újra megerősítenek itt. Ez nagyon sajnálatos. A legnagyobb frakció a néppárt, és a második legnagyobb frakció a szocialisták, gyakorlatilag megfosztottak minket attól a lehetőségtől, hogy a végén eh, egyezmény, az egyezmények kapcsolatban állásfoglalást fogadjunk el. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk akkor a vitát. Elnézést, nem, Correa, úr is szólt, kértővé a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Azt hittem nem látott. Nos, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásról szóló szerződésről beszélünk. Ez erről szóló konferenciára New Yorkban kerül majd sor április-májusban. Kár, hogy 70 év után még mindig vannak nukleáris fegyverek. Hogyha ez tényleg fontos számunkra, akkor nem érthető, hogy a, hogy a know-how miért annyira fontos a nyugati államoknak. Nagyon fontos, hogy a biztonságot, hogy a biztonságot megteremtsük, de most már oda jutottunk, hogy hogy a nukleáris fegyvereknek el kell tűnni a föld színéről, hiszen az emberi fajt fenyegetik. Mint Unió semmilyen erőnk, hatalmunk nincs ezzel kapcsolatban, úgyhogy sajnálatos módon a konferencián csak beszélgetni fogunk. Köszönöm, most pedig megadom a szót Federica Mogherini asszonynak, a főképviselőnek. Köszönöm szépen. Egy olyan megjegyzéssel kezdeném, amely szinte a legvégén hangzott el, de nagyon világos volt, és még nyilván ezzel mindent elmondott. Az MPT-t meg kell védenünk, meg kell erősítenünk, és egyetemessé kell tennünk a jelentkezést, a részes félévállást, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéshez. Azt gondolom, hogy a konferencia előtt az egyértelmű üzenet az EU részéről. Valaki más azt mondta, hogy generációs utalásra is gondolhatunk az MPT részéről, vagy az MPT-vel kapcsolatban. Szinte egyértelműnek tűnik az Európai Uniós lakosság számára, hogy nem kell beszélnünk erről a témáról. Mégis azt hiszem, hogy azért hosszú utat kell még megtennünk. és az atomsorompó pillére kapcsolatosan is hosszú még az út. Az iráni nukleáris programmal kapcsolatos tárgyalások valamilyen hatással bizonyára lesznek a konferenciát illetően, és bízom abban, hogy addigra nagyon jelentős előrelépések lesznek. Biztosítani tudom önöket, hogy a magam szerepét be fogom tölteni, minden elköteleződéssel fogok fellépni annak érdekében, hogy pozitívan záruljanak ezek a tárgyalások. Azt hiszem, hogy történelmi jelentőségű pillanat a mostani. Nyilván a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozás ugyanolyan fontos, mint a leszerelés. Sőt, igazából az egyik támogatja a másikat a hitelesség összefüggésében. Két dolgot szeretnék még említeni, amit ki is emelnék a vitából. Egyrészt ugye a szállásfoglalás kérdése, ez nem az én kezemben van, mint döntés, hanem az önökében. Én ezt ösztönzésként tekintem, és természetesen szívesen fenntartom ezt a csatornát, amit önök is említettek, a szakbizottságok és köztem, hogy beszámolhassak a konferencia eredményéről, már csak azért is, mert a parlamentnek joga van, hogy hangot adjon a véleményének, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezt a csatornát nyitva tartsuk, amikor is a civil társadalom e, és a nemzeti parlamentek képviselőivel tárgyalunk. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik dolog, amelyel biztosítani tudjuk a polgárainknak a biztonságát. Nagyon sokszor van egy helytelen, egy hamis illúzió, hogy az atomsorompó egyezmény valahol a jó szándék és a jó érzés biztosítását szolgálja a naív emberek körében, de ez nem így van. Ez egy nagyon súlyos, fontos kérdés, amiről tárgyalni kell folyamatosan. Még egy dolog. Pontosan azért, mert a biztonsági veszély és feszültség kezelése egyre nehezebb feladat, ez az oka annak, hogy a végrehajtásról tárgyalnunk kell, a lefegyverzési intézkedésekről is beszélni kell, a lépésekről, amelyek az elmúlt években, évtizedekben besz, történtek. Az Obama doktrínról is beszéltek itt. Azt hiszem, hogy ennek a hatása is abszolút releváns. De a mostani feszültségeket a világban nem szabad hogy akár Európa, akár a világ többi részének elterelje a figyelmét a fontos kérdésekről, mégpedig arról, hogy a biztonságunkat növeljük. Úgyhogy szeretném önöket biztosítani arról, hogy a személyes elkötelezettségem, elköteleződésem a helyén van, és erősen fogunk felépni egységesen a New Yorki konferencián is. Jól Köszönöm szépen, Magarini asszony. Megköszönöm, hogy ezt a hosszú maratont ilyen jól bírja ma délután. Hosszú, nehéz viták voltak, ezek kellemetlen szavakat is hallottunk. Az elnökség nevében a szolidaritásomat fejezem ki ön iránt, tehát egyet ér, együtt érzek önnel.